szerepel, mégpedig a vadállományjal, a faunával és a flórával összefüggő bűncselekmények a kérdés. Az első felszólaló a szerzők körében Gebrandi úr 5 percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Két évvel ezelőtt meg, meghökkentett, hogy a dél-afrikai egyszarvúak száma milyen mértékben csökkent. 2010-ben e, e, 300-an voltak e, ezek az állatok, és 5 évvel hamarabb a többszöröse volt 40 ezer elefántot vadásznak le a teljes populáció 10%-át évente. Nem csak ezek a nagy állatok, hanem madarak, csúszómászók, kígyók, növények, fák, mind óriási bűnözésnek, gyilkolásnak és kivágásnak vannak kitéve Kelet-Ázsiában is. Az illegális wildlife termékek évente több mint 15 millió vadon élő állatok és növényekből készített termékek kereskedelme 50 milliárd euró. Emberkereskedelem ezzel összefügg egy évvel ezelőtt, amit még vitattam, az, a, bocsánat, egy évvel ezelőtt, amelyet kértem, az az volt, hogy egy saját európai akciótervet hozzunk létre. Ezt beterjesztettem a bizottságnak, és nagy örömmel vettem tudomásul, hogy a bizottság ezt elfogadta, és egy év múltán Kínával ennek alapján a, a vadon élő állatok és növényeket érintő bűnözés ellen Kínával megállapodást között. De 2013-ban is sajnos a vadon élő állatokat és növényeket érintő bűnözés robbanásszerűen nőtt. Dél-Afrikában 310 orszarvút öltek meg, tehát növekszik az elhullott állatok száma. Különböző szervezetek, az Europol, Interpol, UNEP, Traffic, és sok-sok más próbál fellépni ellen. Elnök úr egyértelmű, ha nem tudunk gyorsan, radikálisan intézkedni az illegális gyakorlatok leállítására, akkor elmúlik az idő, és a, a Földön lévő legikonikusabb fajok fognak kiveszni. Ezért kezdeményeztem a, szov, a a szóbeli kérdést is a bizottság számára. Nem csak Afrikáról, Ázsiáról van szó, elmondom azt is, hogy miért. Először is nagyon erős morális kötelezettségünk van ezt a fajta tömeggyilkolást le kell állítsuk. Másodszorban pedig a tagállamok sajnos nagy szerepet játszanak a kereskedelemben célállomásként és átrakodó kikötőként is. 2012-ben Hollandiában 600 kiló afrikai állat tetemét, 600 kiló illegális korál, és 25 halott leopárdot rakott, akartak átrakodni. A kapacitások természetesen végtelenek Európában. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy az Európai Tanács hajlandó ezek elleni fellépésben nagyobb szerepet vállalni. A vadon élő állatok és növényeket érintő bűnözésnek óriási társadalmi hatása is van. Úgy, úgy tűnik, hogy ez egy sor egyéb területtel összefügg, és ezért a fejlődő országoknak nyújtott segítségünket a nullával teszi egyenlővé. Konkrétnak és ambiciózusnak kell lennünk intézkedéseinkben. A tagállamok kapacitását, tudását bővíteni kell, a jogi területen, a végrehajtásban sokkal erősebben kell fellépnünk a bűnözők ellen. Egyelőre túl könnyen el tudnak tűnni. Szervezett bűnözésről van szó, és éppen ezért szervezeten kell fellépni ellene, ugyanúgy, ahogy a kábítószerkereskedelem ellen és más kereskedelem ellen teszünk. Az Európolnak Európán belül egy külön vadon élő állatokat és növényeket érintő bűnözés elleni csoportot kell létrehoznia az európai kereskedelmi és fejlesztési politikát is fel kell használni ezen bűnözésve ellen az eszközöket a e területre vonatkozó bűnözés igénye, és az, az elleni harc igényei szerint kell alkalmaznunk. Egy, alap, egy alapot kell létrehoznunk a területek védelme értelmében. Elnök úr, mi az hogyha mit várhatnak el tőlünk politikusoktól, hogyha egyszerűen hátradőlve nézzük azt, hogy állat és növényfajtáinkat kiaknázzák, kihasználják, kiírtsák, és ebből ráadásul több milliárdokat keressenek bizonyosak. Semmit nem lehet, ha ez ellen nem lépünk fel, semmit nem lehet elvárni tőlünk. Sokat beszéltünk eddig a vadon élő állatokat és növényeket érintő bűnözésről, de nagyon keveset tettünk. Remélem, hogy a parlament egyetért, és egy konkrét ambiciózus akciótervet fog kidolgozni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Üdvözlöm Potocsnik biztost, aki egyben a bizottság nevében meg is kapja a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! Először is Gebrandi képviselőnek és az Európai Parlament tagjainak köszönöm meg a kezdeményezésüket. Nagyon hálás vagyok azért, hogy a vadon élő állatok illegális kereskedelmére felhívják a figyelmet drámaian nőtt meg az illegális kereskedelem forgalma. Ez az egyik legprofitabilisabb bűnözői tevékenysége vált globális szinten. Egy-két emblematikus jelentőségű állatfajt veszélyeztet ez, ráadásul aláaknázza sok ország fejlődését, mi több stabilitását. Ez ellen a, csak akkor tudunk hatékosan fellépni, hogyha a forrás országok, az tranzitországok és a célországok együttes erőfeszítéseket tesznek. Az Európai Unió már hosszabb ideje erőfeszítéseket tesz a citesen keresztül, ez egy nemzetközi megállapodás, mely a veszélyeztetett állatfajok és növényfajok kereskedelmét szabályozza. Az Európai Bizottság nem olyan régen, és ezt biztos örömmel hallják, egy javaslatot készített el annak érdekében, hogy az Európai Unió teljes jogú CITES taggá váljon. Reméljük, hogy az Európai Unió, még az Európai Parlament meg a választások előtt rábólint erre a kezdeményezésre. Ez pedig felveti a bilaterális kapcsolatokban az illegális kereskedelem kérdését. Például múlt nyáron kötöttem kínai eh, társ, eh, tárgyaló feleimmel egy eh, kétoldalú megállapodást az illegális vad áruk kereskedelméről, ráadásul pedig a tizedik Európai Fejlesztési Alap keretén belül próbáljuk megakadályozni az afrikai elefántok kihalását. Mi több az új IKESZ projektről és IKESZ projektet is támogatjuk, amely az elefantok illegális kilövése ellen van, és megfelelő gyors reagálási kapacitásokat állítunk föl annak érdekében, hogy a vadorzókat megakadályozzuk, és az illegális elefánt, illetve elefánt származékok kereskedelmét megakadályozzuk. Ugyanakkor az elefántcsont iránti igény akkor Ázsiában, hogy nagyon vonzó ez a e, kereskedelem. Éppen ezért bizonyos vadtermékek többe kerülnek, mint a kokain. Pedig könnyebb ezeket becsempészni, mint a kokaint, a szankciók nem olyan magasak, mint a kábítószer csempészek esetében éppen ezért ezek nem elég er, elriasztók. az elefant csont e, szárnyal, és ez az egész afrikai e, földrészre negatív kihatással van, az Európai Unió pedig tranzitország, tranzit cél és tranzitország és célország is. A korrupció persze növeli az csempészetet, és a szervezet bűnözők ma már a hajtja a vizet, mi több az, hogy az állami struktúrák nem elég erősek, és megerősíti a csempészeket. Éppen ezért a vadáruk és a vadszármazékok illegális kereskedelméből származó veszélyre fel kell hívni a figyelmet. A civil szervezetek, a rendőrségek, a vámszervezetek, az magánágazat, is persze a jogalkotók mind fontos szerepet játszanak ebben a harcban. Az önök állásfoglalás tervezete sok ö, fontos intézkedést körvonalaz, és egy sor tagállam, valamint az USA hangsúlyozta nem olyan régen, hogy megerősítik az illegális csempészet elleni harcot. Az Európai Bizottság egy sor gondolat mentén készít elő jogszabályt arról, hogy hogyan lehetne az Európai Unióban hatékonyabban fellépni a vad eh, és a vad eh, származékok illegális kereskedelme ellen. A bizottság kollégiumának Malmström biztossal, biztos kollégámmal mutatom majd be ezt a tervezetet jövő hónapban, de Pibax kollégát is bevonjuk, és minden biztos irányában nyitva állunk. Ez a közlemény felhívja majd a figyelmet egy globális probléma jelentőségére és veszélyére. Felmérim, a jelenlegi Európai Uniós intézkedéseket, amelyekkel ez ellen a csempészet ellen globálisan, illetve az unió területén fellépünk. Végezetül pedig a közlemény remélhetőleg az Európai Unió jövendőbeli stratégiájáról el új vitát. A probléma sokkal elterjedtebb, mint régen volt, éppen ezért új megközelítésre van szükség annak érdekében, hogy a keresletet csökkentsük, és alternatív életforrásokat biztosítsunk azok számára, akik vadorzókká váltak gazdasági kényszerből. Éppen ezért tehát a szereplők véleményét is meg kell hallgatnunk a tekintetben, hogy mely megállapodás, műk, mely intézkedés működött jól, mely kevésbé, és feltárjuk azokat az utakat, lehetőségeket, melyekkel hatékonyabb lehetünk. Mi több, április 10-én az Európai Bizottság egy konferenciát is tart e kérdésben. Az Európai Parlament eh, állásfoglalás tervezete fontos szerepet játszik a kérdésre való figyelemfelhívásban. Malmström biztos asszony is én örömmel tekintek az önökkel lefolytatott vitelébe, biztosítandó, hogy megfelelünk a kihívásoknak, és hatékonyan lépünk fel a vadózók és a csempészek ellen. Köszönöm. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. nun zu den Köszönöm szépen. A frakciók nevében elsőként három percre az EPP nevében Jordán asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék először is köszönetet mondani mind az előadónak, mind pedig a biztosnak a jelentését. Elefántokról, rinoszauruszokról, teknősökről és állampolgárokról beszéltünk, akik a válságot, akiket sújtja a válság, és de nem veszik komolyan a vadon élő fajok kereskedelmét, csempészését. Ez rendkívül káros, ráadásul jogellenes. Az Európai Unióban is érezhető probléma ez, nem csak harmadik országok problémája ez. Ezt a lefoglalások száma is természetesen mutatja. Én magam is 2012-es adatokat megnéztem, 799 le, ö, szállítmányt foglaltak le kikötőknek. Elsősorban gyógyászati célokra hozták ezeket a hüllők testét alapvetően. Európa célállomás, de Európa valóban átrakodó hely is. Az európai térségben meg kell az Európai Bizottság javasla, végre kell hajtani az Európai Bizottság ajánlásait, de ehhez mégiscsak azért európai, közös európai jogszabályra van szükség. Gondolom fontos lenne, hogyha az Európai Bizottság megvizsgálná, és a lehető legkoherensebbé fésülné a tagállamok vonatkozó jogszabályait, hogy azonos szinten legyenek még a szakciók is, hiszen ne legyen lehetőség e termékek csempészésére. Figyelembe kell venni azt is, hogy nagyon nehéz az állami finanszírozási helyzet, az államháztatások helyzete természetesen nem támogat, támogatja most ez a környezet az új alapok létrehozását például. De fontos a problémára nemzetközi szinten ráirányítani a figyelmet. 75 óta van vonatkozó egyezmény értelemben, érvényben, és tavaly az ENSZ a vadon élő fajok elleni bűncselekményét az emberek bűnökkel vagy kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekkel azonos súlyosságúnak nyilvánította. Nemzetközi szintű fellépésre van szükség, aktívan részt kell vennünk ebben a munkában, és nagyon sokat kell tennünk a hivatalos támogatásért is. Frakcióm támogatja az állásorolás tervezetet, és remélhetőleg ezzel sikerül majd e bűncselekmények szintjét, mennyiségét csökkenteni. Na persze nincsen kereskedelem kereslet nélkül, ezért úgy gondolom, hogy ezt is meg kell nézzük, és e, a tudatosítást, e, a tudatosítási munkát erősíteni kell. Addig, amíg elefántcsont dobozokra van igény, nem tudunk e, gátat szabni az elefántok legyilkolásának. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló a szocialisták és demokraták nevében Poc úr két percre. Děkuji, pane předsedo. Já bych především chtěl Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani azoknak a kollégáknak, akikkel volt szerencsém együttműködni e témában. Nagyon fontos kérdésről van szó, és nem foglalkozunk vele érdemileg. Én nem vagyok olyan optimista, mint néhány kollega. Több mint, kevesebb, mint egy évvel ezelőtt ebben a házban vitát folytattunk az EU stratégiai céljairól a bankoki CITES konferencia fényében. és ez problémát jelent a különböző fajok megőrzését illetően, és a helyi eko, ökoszisztémákat is érinti. 2011-ben romlott a helyzet, ami a legális kereskedelmet illeti. Nemzetek fölötti hálózatok léptek be a képbe, az elefántokat, a rinocéroszokat veszély fenyegeti, és ez összefügg a terrorizmussal és különböző bűnszervezetekkel is Európában. Az ENSZ reagált erre, hallottuk a számadatokat, több száz állatot mészároltak le, és egész fajokat, fajtákat fenyeget veszély, mert a jelenlegi populációnak 10%-át is érintette ez a lemészárlás. Az interneten is kereskedelem foglalkozik, illegális kereskedelemmel foglalkozik, és szeretném, hogyha a bizottság intézkedéseket irányozna elő, azért, hogy ne lehessen vadász emlékként leült állatokat behozni az EU-ba. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ALDE nevében három percre most, három perc, harminc másodpercre Gebráni úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a biztos úrnak a válaszait ezekre a kérdésekre. Egyrészt örülök annak, amit válaszolt, hiszen lesz közlemény más biztosokkal együtt lesz konzultáció. Nagyon jó, de túl kevés és túl lassú. Április 10-én a konzultáció, hát április 10-ig mennyi? Három hónap? Három hónap. Az tízezer elefánt. Erről van szó. Erről van szó. Meddig lehet még magunkat ámítanunk azzal, hogy lassan, bátortalanul, de előre haladunk? Értem, és látom, hogy Potocsnik biztos úr jó szándékkal válaszolt, de úgy gondolom, hogy tervre, egy komoly tervre van szükség. Vannak államok, amelyek valóban, az Egyesült Államok például minta. Hillary Clinton volt, aki a nemzeti programot meghatározta. Obama elnök is afrikai látogatásán támogatta ezt. Sokkal magasabb szintű figyelmet kap a világon a vadon élő fajok helyzete, mint itt, és azt is, hogy az á, e fajok helyzete Afrikában, a világ egyéb részein rendkívüli szociális társadalmi hatásokkal is van a bűnszervezetek eh, kapcsán és minden egyéb kapcsán. Úgyhogy elnök úr, mégiscsak azt kérdezem, és azt kérem a biztostól, hogy még energetikusabban járjanak el, ne csak ő és a kínai partnere írja alá az egyetértési nyilatkozatot, hanem az Európai Bizottság elnöke, Barózó elnök tárgyaljon erről a kínai elnökkel. És eh, az afrikai elnökökkel, miniszterelnökökkel és más országokkal, ahol mindez napi renden van. Az a benyomásom, hogy az európai fogyasztót is sokkal erősebben tájékoztatni kell arról, hogy, má, hogy, a, hogy fel kell szólítani a tagállamoknak, az érintett országokat. Ez annyira fontos a fogyasztó szempontjából. Meg kell értsék a fogyasztók, hogy nem folytathatjuk már azt, hogy ezekből az országokból behozzanak Európába ilyen termékeket. Elnök úr, az afrikai oroszlán kihalóban van, ugyanezen afrikai területeken az utolsó elefántok szaladgálnak már csak, nagyon-nagyon kevés az idő. Kérdezem a bizottságtól, hogy nem tudnak-e sokkal nagyobb erőfeszítéssel, mint 2009-es ajánlásokkal előrébb lépni. Gondolom írásos kérdésemre kapok majd választ, de mégis túl keveset tesznek a tagállamok, túl kevésé prioritás ez nemzeti szinten, a joghatóságoknál nagyon kevés lehetőségünk van a, arra, hogy megakadályozzuk, hogy Európa az illegális vadon élő fajokból készített termékek átrakodója és célállomása legyen. Köszönöm szépen, kedves kollega! A következő előadó 2 perc 30 másodpercen a zöldek nevében Belié asszony. Köszönöm, elnök úr! Biztos úr, kedves kollégák, ez a szóbeli kérdés és a ma, esti, ma este vitatott állam, állásfoglalás remélem nagy többséggel megszavazásra kerül, hiszen ez nemzetközi probléma, súlyos és növekvő. Elnézést, Béli asszony, megkérhetjük önt arra, hogy az olvasását lassítsa le a tolmácsok számára? Köszönjük. A fauna és a flóra kereskedelem a negyedik kereskedelmi forrás az illegális kábítószerek és a fegyverkereskedelem után. Ez 18-20 milliárd eurót hoz évente ez az illegális kereskedelem. 2002 és 2012 között igen nagy számban mészároltak le elefántokat, és Szudánban is, Kamerunban is nagyon nagyszámú állatot mészároltak le. Egyre agresszívebbek ezek a kereskedők, tigris, rinocéros, azután korál, teknősbéka, páncél és egyéb termékek szerepelnek itt a listán. Ez a biodiverzitást veszélyezteti, de a biztonságot is, a kormányzás hiányát is mutatja. Ez az egész világon a szervezet bűnözést táplálja, a pénzmosást, és ez finanszírozza a rebellis, sőt terrorista csoportokat is. Egész falvak lakosságát, egész régiókat veszélyeztet ez biztonság szempontjából. Az Interpol és más nemzetközi szervezetek már felhívást intéztek arra, hogy a környezet elleni veszélyek kapcsolatosan föl kell venni a harcot, és le kell fegyverezni ezeket a bűnöző hálázatokat. Lehet, hogy ez nem elegendő arra, hogy a nemzetközi közvéleményt eh, meghassa, de mégis 2014-ben a helyzetnek meg kell változnia. Tudjuk, hogy Európa tranzit eh, kontinensnek számít az illegális kereskedelem szempontjából az EP-nek is, és az EU-nak hatékony fegyvereket kell szereznie azért, hogy ezt megszüntesse. Erősíteni kell a vám hatóságokat, és kapjon ez prioritást a napirendünkben, és nulla toleranciát kell bevezetnünk a vadon élő állatok és növények elleni bűncselekmények terén. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollégám. Most pedig két percben az ECR frakció nevében Görling asszony kapszott. Tessék, parancsoljon Görling asszony. Köszönöm szépen. Először is frakciómmal üdvözlöm ezt az állásfoglalás indítványt, hiszen ezek a bűncselekmények eh, égbe kiáltóak, és én sokakkal együtt úgy gondolom, hogy napi rendünkre kell tűzni ezt a kérdést a elefántok, vagy a rinoca, vagy az orszarvóak illegális legyilkolása már bekerült az újságok címoldalára. De sok más kisfaj van, amelyek talán nem olyan híresek, nem olyan emblematikusak, de mégis ugyanen fontosak az ökoszisztémában. Ez egy komplex és messzemutató állásfoglalás, amely minden aggályt felvet, és ezekről nem tudok most mind beszélni, de annyit el szeretnék mondani, hogy frakcióm igennel szavaz erre az állásfoglalásra. De ugyanakkor egy-két kérdést ki szeretnék emelni, amelyeket mi aggályosnak tartunk. Először is a jogszabályok harmonizációját kéri a állásfoglalás indítvány. Úgy gondolom, hogy téme, téves volna túl nagy hangsúlyt fektetni megközelítésre, hiszen nem lesz könnyű elérni ezt a harmonizációt.